Jó napot kívánok, kedves kollégák, az ülést megnyitom a tegnapi ülési jegyzőkönyve, és az elfogadott szövegek most már hozzáférhetőek. Van-e e, bármilyen ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. És ezzel e, rá is térünk a következő napi rendi pontra, időszerű kérdésekről szóló vita, más országok beavatkozása demokráciánkba és a választásainkba. Szeretném tájékoztatni a képviselőtársakat, hogy a kék kékkártyás kérdést nem lehet feltenni majd, és spontán hozzászólások sem lesznek a vita végén. A Renew Europe előadójának, Warden asszonynak adnám meg a szót, négy percre. Kedves kollégák, az elmúlt néhány évben nagyon megváltozott az, ahogyan politizálnak, és ahogy a választásokat tartják. Továbbra is szórólapokat osztunk és kampányolunk, de a szavazók egyre inkább online kapják az információkat a közösségi médiából és az okosan célzott reklámokból. Egyre hatékonyabb algoritmusok érik el több ezer mérföldről az embereket. Azt mondhatjuk, hogy az európai választók ki vannak szolgáltatva bárkinek, akinek sötét napi rend alapján van szándéka a beavatkozásra. Az újság, a rádió, a televízió és az új technológiák között nagy a szakadék, és egy digitális szakadék jött létre a jogalkotás és az új technológiák között a jogalkotás elavultá vált. A Facebook és más internetes cégek nem hozzák meg a szükséges intézkedéseket, és zavartalanul beavatkozhatnak külföldről. A az erkölcsi kötelességünk, nem a szólásszabadság korlátozása, hanem a Facebook és a hasonló eszközök korában tartása. Olyan választási szabályokat kell hozni, amelyek a korszerű elvárásoknak megfelelnek a Kreml-lel szemben fel kell lépni. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyságban orosz oligarchák rengeteget fizettek azért, hogy Boris Johnsonnal teniszezhessenek ellenséges kormányok beavatkoztak a politikai tevékenységeinkbe. 2020-ig 50 különböző választásra kerül sor Európában, komolyan kell vennünk ezt a fenyegetést. Ez a demokrácia próbája, és a választások jó alkalmat adnak arra Vladimir Putyinnak, hogy pénzt és humán erőforrásokat nem kímélve eh, manipulálják az európai szavazókat. Franciaországban, vagy az Egyesült Királyságban is megtapasztaltuk ezt, de nem csak Oroszország játsza ezt a sötét játékot, Dominic Cummingsnak is, mint tudjuk, eh, vannak orosz kapcsolatai, ezt is ki kell eh, vizsgálni. Vagy az USA alt-right mozgalma, Steve Bannon említendő. Az ilyen külső szereplők hatalmat akarnak. Jó lenne, hogyha Nigel Farage is tisztában lenne ezzel, de ő nem jött el ezen a héten az orosz beavatkozásról a 2016-os Brexit kampányba hamarosan jelentés készül. Farage nem akarja ezt nyilvánosságra hozni, pedig tudja, hogy mi van benne, ugyanis ellentétes a e, személyes ambícióival. Hm, azonnal adják ki ezt az Oroszország e, jelentést. Vladimir büszke lenne az Egyesült Királyság kormányának a kommunikációjára. Az, hogy az egyik legrégebbi európai párt így jár el, nagyon nagy figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy milyen veszélyek állnak előttünk. Fontos, hogy felelősen lépjünk fel a tagállamokban és Európa szintjén is a Facebook továbbra is trójai lóként működik demokráciáinkban. Eljött az idő, hogy a parlamentünk, az új bizottság komolyan vegye az új fenyegetéseket, és semmilyen önkény úrnak ne legyünk kiszolgáltatva. Fontos, hogy ezt a veszélyt felismerjük, remélem, hogy a bizottság is megteszi. Köszönjük szépen, kérem a kollégákat, hogyha ne fordítsanak hátat az elnöknek. Önnek beszélek. Hello, önnek beszélek, kedves kollega. Hello. Because it's still quite loud. It's loud enough that you can't hear us, obviously. Nyilván nem is hallja, amit mondok, plusz hangosan beszélgetnek az ülésteremben. Önnek beszélek. Köszönöm, vegye a fáradtságot, üljön le a kollega mellé, és úgy beszélgessenek. Most pedig Tupurainen asszony, kapja meg a soros elnökség nevében, a tanács nevében a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők! John F. Kennedy mondta egyszer, Hogyha egy szavazatot figyelmen kívül hagyunk, akkor ezzel az összes szavazatot veszélybe e, keverjük. Szerintem ugyanez igaz arra is, hogyha megpróbálunk e, rosszindulatúan manipulálni választási eredményeket. Jól látjuk, hogy a demokratikus intézményeket valós veszély fenyegeti, erre oda kell figyelni. Éppen ezért örülünk annak, hogy az Európai Parlament ezt a fontos témát újra napirendjére tűzte. Ha említsem meg azt, hogy a soros elnökség fontos prioritása az, hogy felkészüljünk, tájékoztassunk, és a dezinformáció visszaszorítsuk. Hiszen az, hogy az európai demokráciákba kívülről beleszóljanak és manipulálják a választásokat, ez ellen fel kell venni harcot. A soros elnökség egyébként több lépést is kíván tenni ez ügyben, például egy horizontális munkacsoportot hoztunk létre még a soros elnökség legelején a tanácsban, amelyben beszélünk arról, hogy hogyan lehet a hibrid veszélyekkel szemben felvenni a harcot és az ellenálló képességet a tagállamokban növelni. tanácsi zárónyilatkozatra, következtetésekre tettünk javaslatot, amelyeket majd a decemberi tanácsülésen lehet elfogadni. Az elmúlt évek Európai Uniós munkájára építve. Természetesen a dezinformációs kampányokkal szembeni harc célja az, hogy szabad és tisztességes, fair választásokat tarthassunk Európában. A külső beavatkozás és dezinformáció félretájékoztatás igen komoly veszélyt jelent az Európai Unió értékeire és demokráciájára. Kétség sem férhet hozzá, az uniós intézmények és a tagállamok nagyon fontos szerepet kell, hogy játszanak, vagy csak azért is, mert a demokratikus folyamatok védelme az ő hatáskörükhöz tartozik. Éppen ezért szerintünk az megfelelő, hogy az európai demokrácia